Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Üdvözlöm Önöket ülésünk második munkanapján. Látom, hogy még eh, megy a kaszinó. A napirendünkön eh, a 2010-es költségvetés áll első helyen. És uh, itt látjuk uh, azokat az összegeket is, amelyeknek örülnénk 2010-ben. Sokan nyaraltak nyáron, azonban nem mindenki, például Jutta Haug sem nyaralt, ha bár csak póttag mégis elvégezte a munkát. És most szeretném a jelentés tevőnek, Jutta Hagnak a szót, hogy a módosításokat felvezesse. Nagyon szépen köszönöm! Tudom, hogy nem mindenki beszél németül, de néhány alapvető dolgot azonban szeretnék kijelenteni, hiszen számos új kollégát üdvözölhetünk itt, akik engem sem ismernek, illetve bizonyos dolgokkal nincsenek teljesen tisztába a költségvetés esetében. Három alapvető dolgot szeretnék kijelenteni. Először is az ügynökségekről szólnék. Időközben 28 ügynöksége van az Európai Uniónak, parlamentként pedig illetékesek vagyunk az ügynökségekért. Hiszen a költségvetésük egészét vagy részét tőlünk kapják. A bizottság minden évben tesz egy költségvetés tervet. A tanács pedig mindig kurtítja a költségvetést. Ez az ügynökségeket mindig megijeszti, Ám nem jogosan, hiszen mindig visszatérünk a költségvetés tervezethez, és így értendők az ügynökségek költségvetései is. Ezen kívül különböző ügynökségek vannak. Tehát néhányan nem a mi költségvetésünkből kapnak pénzt, hanem bizonyos bevételektől függenek. A munkájukért bevételt kapnak, és ezektől a bevételtől függenek. Tehát ez például a Helsinki kémia, a, a londoni orvosi EMEA ügynökséget is illeti, és ezek úgynevezett célhoz kötött bevételek, és amennyiben nem költik el ezt a pénzt egy költségvetési év, akkor nem vihetik el befektetni, de átutalhatják a bizottságnak, és a bizottság pedig ezt a pénzt megőrzi, és amennyiben szükségük van a következő évben erre a pénzre, akkor a bizottságnál igényelhetik ezt a pénzt. Azonban néha a bizottság durcás, ezen a helyen is például, az EMEA esetében és az EHA esetében is ezeket eh, a tartalékolt pénzeket már bekalkulált a költségvetésbe, azonban ez így nem helyén való. Hiszen függenek az ügynökségek a bevételektől, ezt minnyáján tudjuk a gyakorlatból is. Tehát eh, nem tudjuk pontosan eh, előirányozni, hogy mennyi bevétel lesz egy ügynökségnek egy költségvetési évben. Tehát például az EMEA-nál, hogyha ad egy szakvéleményt egy gyógyszerről, akkor ezért kap bevételt, de nem tudjuk, hogy ez milyen gyakorisággal történik meg. Tehát az ügynökségekhöz hozzáfűznék még egy eh, megjegyzést. Természetesen vannak eh, tárgyalások eh, az ügynökségekkel, a illetékes főigazgatóságokkal, hogy legyenek fejlesztési tervek, amelyek alapján működhetnek az ügynökség. Azonban ez azt is jelenti, hogy mi parlamentként nem turkálhatunk bele az ügynökségek organigramjába, tehát a bizottság vagy egy ügynökség igazgató tanácsa jobban tudja, hogy a személyzet hogyan nézzen ki, hogyan működjön egy ügynökségen belül. Azon módosítások, amelyek például arról szólnak, hogy az Helsinki EH-nál szeretnénk két AD állással vagy státusszal többet, ezt el kell utasítanunk, mert hogyha mi ezt itt a mi bizottságunkban nem teszük meg, akkor megteszi a Költségvetési Bizottság, hiszen 28 ügynökségnél valami rendnek is kell lennie. Mindegyik ügynökség megítéli a helyzetét, és hogyha úgy ítéli meg, hogy nem elég a személyzet, akkor igényel egy plusz státuszt. És a költségvetési év alatt a bizottság javaslatára megváltoztatható a költségvetés, tehát még egy státuszt, egy állás hozzá lehet fűzni. Az új költségvetési sorok esetében természetesen nagyon csalogató az, hogy hozzunk létre újabb költségvetési sorokat ö, olyan dolgokra, amelyek közel állnak hozzánk, mert ez a politikai akaratunk. Jó, rendben van, akkor a politikai akaratunkat ö, papírra vetettük, viszont nem történik semmi, hiszen a pénzt csak is olyan sorokra lehet elkölteni, amelyeknek jogalapja van. Szükségünk van, és a bizottságnak, hiszen a bizottság ülteti ezt át, jogalappal kell, hogy rendelkezzen a költségvetési sorra, amelyből pénzt lehet elkölteni. És néhány kolléga nem akart erre figyelni, és született egy klíma alap költségvetési sor 20 millió euróval, és a mai napig a bizottság nem hajlandó pénzt adni erre, és most egyszerűen keresünk valamilyen költségvetési sort, ahova ezt a pénzt eljuttathatjuk, és ez pedig nem észszerű. Tehát ott van a pénz, és nem tudjuk elkölteni, mert nincsen jogalapja. Éppen ezért eh, szeretném megkérni a kollégákat, hogy ne írjanak új költségvetési sorokat. Inkább nézzék meg az egyes eh, sorok jogalapját, és akkor esetleg valahova többet kérünk, vagy eh, valami súlypont lesz. Ez észszerű, a többi nem. A harmadik megjegyzésem a pilóta projekt. Mm igen találékonyak voltak a kollégák abban a tekintetben, ami a pilóta projektekre vonatkozik. Számos javaslatot visszavontak, azonban van néhány olyan, amelyet nem. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a pilóta projektek és az előkészítő intézkedések olyan jellegűek kell, hogy legyenek, hogy hozzáadott értékkel rendelkezzenek, és innovatívak, újak legyenek. Tehát nem lehet más jogot, nem lehet más jogalkotást elképzelni, mint ami létezik. Tehát a parlamentnek lehetnek jó kezdeményezései, azonban a pilóta projektnek mindenképpen innovatívnak kell lennie olyan kollégák, mint Richard Zéber is tettek ilyen javaslatot, tehát a két projektje nem olyan pilóta projekt, amelynek hozzáadott értéke van. Áde kollégát is látom, és ő is javasolt egy pilóta projektet, és vannak tanulmányok 11 európai tagállamban, és ezek mind-mind hasznosak, mind-mind alkalmazhatóak, és a bizottságot pedig felszólíthatjuk, hogy alkosson jogot ebből. De pilóta projektként így nem jutunk tovább. Tehát Davis, Chris Davis háromnegyed évvel elkésett a jó ötletével, tehát a bizottság a pilota projekt tervezetéről már egy tanulmányt is írt, illetve arról, amiről ő akart pilota projektet csinálni. Ezt a jövőre meg is kapjuk. Tehát a bizottság már egy lépéssel előttünk járt, ez sem pilóta projekt. Az egyetlen pilóta projekt Thomas Ulmertől származik, a hepatitis B kezeléséről. Erről ennyit, és most szavazhatunk. Ja, vielen Dank, äh, Jutta. Ich glaube, das war nützlich, äh, die Systematik. Köszönöm szépen. Főleg az, hogy az ügynökségek struktúráját elmagyaráztad nekünk, Jutta, illetve az egyes költségvetési sorokra is kitértél. Azt kell mondjam, hogy 11-kor két svéd prezidentet, elnököt várunk, két minisztert, de kell szavaznunk különleges és egyedi ez az eset ma, mert sajnos nem lesz idő a szavazást megelőzően eszmét cserélni az egyes kérdésekről, úgyhogy kérem a kollégákat értsék meg ezt. Én úgy gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy helyesnek tartja itt a módosításokat, vagy sem. Tehát térjünk is rá akkor a szavazásra. Az 59.11-es módosítás az első mellette, ki szavaz? Elektronikusan szavazunk? Nem. Mellette tehát ellene tartózkodás van-e? Elfogadtuk. 59.05-ös módosítás, Ütehaug nyújtotta be mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59.10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 01-es Chris Davis nyújtotta be mellette, 21-es, bocsánat, Chris Davis mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Tessék, szavazzanak. Tehát 59-21-esről ez a második oldal közepén. Jutta Haug közbeszól. szól. Itt nem kísérleti projektekről van szó ebben az esetben, hanem arról, hogy a 0703-as költségvetési sorra vonatkozóan nekem ugyanaz volt a javaslatom. Tehát a 5921-es és az alatta szereplő 5913-as az azonos módosító. Na, akkor szavazzunk. A szavazást lezártam. Harmincöt igen, szavazattal, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodással elfogadtuk. Chris? Azt szerettem volna csak mondani, hogy két kollégámnak nem működik a szavazógépe. Úgyhogy úgy tűnik, hogy működésképtelen szavazógépekkel van itt dolgunk. Nos, hát dacár ennek úgy gondolom, hogy nem nagyon változtatta volna meg a végleges eredményt ez a tény, de dolgozunk azon, hogy mindenkinek működjön a szavazógépe. Az 5906-osról kell szavaznunk még. Jutta Haug nyújtotta be. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő az 5904-es a lap legalján. Básznak azt a javaslatot tettem először, hogy transferáljuk az ő kívánságát. Azonban beszéltem a bizottsággal, az Európai Bizottsággal, és azt mondta, hogy a Life Pluson belül is implementálni tudja ezt a programot, tehát szavazzunk erről az indítványról ebben a formában. Tehát ez nem szóbeli indítvány, hanem ebben az esetben, tehát az 5904-esről ebben a formában szavazhatunk, tessék. Tartózkodás rendben, ezt elfogadtuk. 5914-es Áder János nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5918-as Richard Zébed indítványa mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-19-es mellette, ellene, tartózkodás. Hát ez olyan 50-50, Nézzük meg akkor, hogy elektronikusan ezt el tudjuk-e dönteni. Akiknek nem működik a szavazógépe, azokat majd akkor megnézzük és hozzáadjuk. Tessék, szavazzanak. Tehát 59-19-esről. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. Negyvenegyen szavaztak, 43-an, ebből 20 igen, 22 nem, egy tartózkodás. Muszáj lesz megszámolni, mert vannak nem működő szavazógépek, úgyhogy eh, kérem a titkárságot akkor, hogy az igen szavazatokat számolja össze. 59-19-es indítvány. Nézzük.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 akkor 26 igen, 32 nem szavazat miatt elutasítva. Hát ez ezzel így jártál, Richard. 59-20-as Chris Davis féle indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 59-26-os Jutta féle indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 59 15-ös, ez két azonos, a 15-ös és a 16-os, tehát mellette, illetve javítja magát az elnök, S részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rá rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 5908-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És az utolsó oldalon 5909-es, Jutta féle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5924-es, kitámogatja, kiszavaz ellene, tartózkodás. Hát ezt is meg kell számolni. Na, nézzük még egyszer. Tehát 59-24-es ki támogatja, hogy lássam a kezeket. Ki ellenzi ezt az indítványt? Knapp gewonnen. 30. Szűken, de 30-28 ellenében átment az indítvány. Köszönöm. es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-25-ös Ulmerféle. Tessék, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És az utolsó 59-03-as, a három mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Ezzel le is zártuk a szavazást. Köszönöm szépen a munkáját Jutta Haugnak és az önök megértését, hogy ilyen rövidre vágva jártunk el. So, dann gibt man mal nochmal das Blatt für die Minister aus der Mappe.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 Kedves kollégák, átérünk a következő napi rendi pontunkra, és nagyon nagy szeretettel köszönthetjük itt körünkben. Kérem szépen, nagyon sok a beszélgetni valójuk, ezt látom, de szeretném, hogyha a munkánkra koncentrálnánk. Na, akkor csapjunk a lovak közé. Szeretettel köszöntjük itt körünkben a svéd soros elnökséget. Ma reggel mindjárt kettős kiszerelésben. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Jörán Heglöndöt, a svéd népjóléti minisztert, illetve Maria Larsson, svéd minisztert, az ide, aki az idős korúakért és a közegészségügyért felel. Azt gondolom, hogy megérdemelnek egy kis tapsot azért, hogy eljöttek hozzánk és beszámolnak a munkájukról, programjukról. Tudjuk, hogy a svéd elnökség nagyon ambiciózus, nagyon jól felkészült a munkájára, hiszen kaptunk már egy kis ízelítőt ebből, és ezért kíváncsian várjuk, hogy a dossziéjukról tárcájukról mit hoztak nekünk beszámolónként. Heglund miniszternek át is adom azonnal a szót. Tűzöntek. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meleg üdvözlő szavakat. Úgy gondolom, hogy a kapcsolataink nagyon fontosak lesznek majd, hiszen nagyon lényeges kérdésekről tárgyalunk majd a közös munkánk során. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy találkozhatom az ENVI bizottság tagjaival az Európai Parlamentben. Kivételezett helyzetben vagyok, hogy egészségügyi kérdésekkel foglalkozhatom. Olyan kérdésekkel, amelyek központi jelentőségűek, hiszen az egészség, az egészségügy mindenkit, minnyájunkat érint. Az Eurobarométer tavaszi vizsgálatai, a parlamenti választások előtti vizsgálatai azt mutatták, hogy az állampolgárok számára a fogyasztóvédelmi és az egészségügyi kérdések voltak a legfontosabbak a választások előtt. Tehát közös felelősségünk van, hogy az állampolgároknak, az állampolgárok érdekében fáradozzunk. Az európai polgároknak a lehető legjobb egészségügyet kell biztosítanunk. Az Európai Unió hozzájárulhat a jobb egészséghez, de fontos, hogy ne felejtsük el, hogy az egészségügy főleg nemzetállami ügy. Az Európai Unió kezdeményezési lehetősége korlátozott ezen a területen. Azonban a nemzeti felelősség ellenére kijelenthetjük, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk egymástól az egészségügyi szektoron belül. Ez pedig az állampolgárok számára mindenképpen hozzáadott értéket jelent. Néhány kérdésben a tanács és a parlament intenzíven együtt fog működni, hiszen az együttműködés szükséges annak érdekében, hogy az európaiak a lehető legjobb egészségügyjel rendelkezzenek. Ez például fokozott mértékben vonatkozik az állampolgárok azon jogára, hogy egy másik tagállamban is megkapják az egészségügyi ellátást. Az erről szóló vitákat folytatni fogjuk ősszel. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az az érdekünk, hogy nagyon jó együttműködést alakítsunk ki a parlamenttel. Ez a mi érdekünk, ez az önök érdeke, de mindenek előtt az állampolgárok érdeke. Különböző szerepeink vannak, azonban a szerepek különbözősége ellenére el kell érnünk a megállapodást. Röviden szeretnék szólni azokról a kérdésekről, amelyek prioritást jelentenek az őszi svéd elnökség számára. Én vagyok a egészségügyi kérdésekért felelős, Maria Larson pedig a közegészségügyi ellátásért felelős. Egymás után fogunk beszélni, és utána nyitjuk meg a vitát. Nagyon munkás őszünk lesz, hiszen rengeteg a kérdés, és kevés az idő. Ez a svéd elnökség számára mindenképpen kihívás, azonban mi vállaljuk a kihívást, és bizakodóak vagyunk, hiszen szövetségeseink is vannak, és szövetségesek nélkül pedig nem tudunk sokat elérni. A tagállamok, a tagállamai parlamentje, és a bizottság, illetve a tanács a szövetségesünk ebben az ügyben. Szeretném most megköszönni francia és cseh kollégáimnak is a jó együttműködést az ő soros elnökségeik alatt. Az elmúlt 12 hónap alatt nagyon sok minden történt, például a betegek jogairól szóló irányelv tekintetében, illetve az antibiotikum rezisztencia tekintetében. Ez pedig jó lehetőséget ad nekünk, hogy politikai egyetértés alakuljon ki ősszel közöttünk. A spanyol soros elnökséghez is építjük a hidakat, hogy biztosítsuk a tanács munkájában a folyamatosságot. Az elnökség július 1-én kezdődött, hát ezt mindenki tudja, igazából nagyon gyors startunk volt, hiszen egy informális egészségügyminiszteri tanácsra is sor került július 6-án hetében Jöncsöpingben. Itt a betegek jogairól szóló irányelvről tárgyaltunk, és főleg az Európai Parlament módosításairól vitáztunk annak érdekében, hogy az összes tagállam minél hamarabb megismerje a parlament álláspontját, és hogy hogyan tudunk tovább mozdulni. A miniszterek nagyon fontos területekről beszéltek, ahol haladást érhetünk el. Megtárgyaltuk az antibiotikum rezisztencia kérdését, az alkohol, illetve az új influenza vírus problematikáját is. A fő találkozunk, a fő tanácsunk Brüsszelben lesz december 1-én, de egy külön miniszteri tanácsot is beterveztünk október 12-ére. Ez az influenzával foglalkozik majd. Ezen kívül szakértői konferenciákat is szervezünk majd, amelyek különféle kérdésekkel foglalkoznak. Szeretném most meghívni önöket ezekre a találkozókra Remélem, hogy önök is eljönnek a különféle konferenciákra, hiszen ezeken is befolyásolhatják az ügyeket, illetve láthatják a közös véleményt. Most egy kicsit konkrétabb lennék, hogy milyen kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni. Az első az a betegek azon joga, hogy másik tagállamban is egészségügyi ellátást kapjanak. Már említettem ezt a kérdést, nagyon sok szempontot ölel át ez a probléma a tagállamokban, és az Európai Parlamentnek is erős érdeke fűződik ehhez. A bizottság előterjesztett egy javaslatot, hogy a betegeknek joga legyen bármely tagállamban egészségügyi ellátást kapni. A francia és a cseh elnökség is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az irányelv célja elsősorban az, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatát világossá tegye ezen a területen is, a tanácsban pedig a viták azzal a céllal folynak, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás valósággá váljon mindegyik tagállamban. A parlament álláspontját ismerjük ebben a kérdésben. A svéd elnökség célja az, hogy politikai megalapodás szülessen a tanácsban, azonban természetesen a tagállamok akaratától függ ez, hogy mennyire konstruktív módon szeretnék folytatni a tárgyalásokat. Már eh, haladás is értünk el ezen a téren, azonban még néhány kérdést meg kell oldani. Tehát például a az irányelv alkalmazási területe, a hatája. Tehát, hogy például magán egészségügyi vállalkozásokra is vonatkozik-e az ellátási kötelezettség. Ezen kívül egészségügyi együttműködésről is szó van, itt problémák is vannak, ez az irányelv negyedik fejezetében van. A következő problémás kérdés pedig az ellátás színvonala a különféle tagállamokban. Természetesen bizakodóak vagyunk, hogy a problémák ellenére sikerül megállapodnunk. Remélem, hogy a parlament és a tanács, illetve a bizottság teljes támogatását is megkapjuk, hogy konstruktív második olvasatra kerüljön sor. Most a gyógyszer csomagra térnék át. A második prioritásunk az úgynevezett gyógyszercsomag. Ebben a csomagban három fő fejezet van, a betegtájékoztatás, a gyógyszerhamisítások és a biztonsági ellenőrzés kérdése. A legérzékenyebb része kezdenék, ez pedig a betegtájékoztató. A cseh elnökség alatt kiderült, hogy számos tagállam a csomag másik két részét részesítene előnyben, tehát a biztonsági ellenőrzést és a gyógyszerhamisítást. A svéd elnökség is osztja. Ezt éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a tanácssal pillanatnyilag nagyon nehéz megtárgyalni a betegtájékoztatást, nagyon nehéz meghúzni a határt a reklám és az információ között, hogy milyen szerepe van a gyógyszeriparnak a tájékoztatásban, információban. A tanács ősszel a csomag másik két részével fog foglalkozni. A gyógyszerhamisítások azért aktuálisak, mert a legális elosztó láncban is egyre több hamisított gyógyszer kerül elő, és ezt több természetesen szeretnénk kiküszöbölni. A biztonsági ellenőrzés azt jelenti, hogy a bejelentéseknek megfelelő alapot adjunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanács lehető legmesszebb jusson el ezen kérdések megtárgyalásában, és reméljük azt, hogy a parlamenttel történő együttműködésünk is hozzájárul majd szándékaink megvalósításához. Tehát nagyon fontos az, hogy jó jelentéseket időben kapjunk a parlament részéről, hogy pontosabban megismerhetjük az álláspontokat. A következő pontom az antibiotikum rezisztencia és az e-egészségügy. Két területet emelnék ki, amely számomra fontos, az antibiotikum rezisztencia és az e-egészségügy. Az antibiotikum rezisztencia nagyon komoly fenyegetés, és nagyon nagy figyelmet érdemel. Ez összefügg a higiéniával, az egészségügyel, és az antibiotikumok számát is szerették csökkenteni, amelyeket az orvosok felírnak. Pillanatnyilag még nincsen elég ösztönző arra, hogy új gyógyszereket kutassanak. Az a tendencia, hogy az antibiotikumok uralják az egészségügyet. Éppen ezért antibiotikum alternatívákat kellene kidolgoznunk. A tagállamokban, az európai intézményekben és a gyógyszergyárakban is észlelhetjük az érdeklődés hiányát. Pedig ez a kérdés mindenképpen globális dimenzióval is bír. Ami az e-egészségügyre vonatkozik, szeretnénk tanácsi következtetéseket elérni ezen a területen is, és szerintünk eljött az ideje, hogy az e-egészségügy is valósággá váljon. A technikai műszaki akadályok igazából már nem léteznek, és ez lehetővé teszi, hogy az IT alapú egészségügy mindenki számára elérhető legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy több jobb ellátást kaphatunk ugyanazért a pénzért. Ezen a területen óriási lehetőségeink vannak, hogy a modern technológiát jó célokra használjuk. Tehát jobb ellátást érhetünk el azon emberek számára, akiknek szüksége van rá. Tehát mindenképpen megvan a motivációnk, hogy tegyük meg azt, ami lehetséges. Végezetül. Szeretnék még szólni a szerv adományozásról és a szerv átültetésről szóló irányelvről folytatjuk a vitát, azonban valószínűleg ez a vita nem fog véget érni az ősszel. Valószínűleg a spanyol elnökség alatt is folytatódnak majd az erről szóló megbeszélések. Kedves barátaim, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy jól és bizalommal együttműködjünk, hiszen csak is így tudjuk céljainkat elérni. És most pedig szeretném Maria Larson miniszterasszonynak átadni a szót. Remélem, hogy az ősszel még sokszor látjuk egymást. Köszönöm. Igen, tisztelt eh, elnök úr, igen, tisztelt eh, parlamenti képviselők. Egyetértek Jörán Heglöndel azzal, hogy nagyon jó érzés ide eljönni és találkozni önökkel. Reméljük, hogy jó együttműködés alakul majd kiköztünk az ősz során. Szeretnék gratulálni önöknek abból az alkalomból is, hogy megválasztották önöket, vagy első alkalommal, vagy sokatszor az Európai Parlamentben. Nagyon fontos munkát folytatnak itt. Én közegészségügyi kérdésekért vagyok felelős, és mondhatom, hogy a közegészségügyi kérdések soha nem voltak olyan aktuálisak, mint most az Európai Unióban. Számos egészségügyi kihívás előtt állunk, ami pedig azt mutatja, hogy egész Európában együtt kell működnünk egy ország sem képes egyedül megoldani a H1N1 influenza problémáját. Megmutatta, hogy milyen nagy szükség van az együttműködésre, és hogy mennyire fontos nemzeti EU szinten és globális szinten is együttműködni. Szeretnék beszámolni arról, hogy a pandémia területén milyen erőfeszítéseket tettünk, hiszen ez az ősz egyik prioritásról lesz a közegészségügy számára. A tagállamok már régóta együtt működnek az influenza pandémia megakadályozása érdekében. 2005-ben született meg az ECDC, az Európai Járványi Ügynökség, amely Stockholmban székel. Ez az ügynökség pedig segítette a tagállamokat, hiszen eh, információkat eh, adott nekik az influenza ügyben. Tehát ennek köszönhető, hogy ennyire jól felkészültünk a járványra. Az ECDC 2007-ben úgy ítélte meg a helyzetet, hogy eh, az EU felkészültsége jó, azonban még van hová fejlődni. Azóta újabb intézkedések is születtek. Már néhány éve tárgyalunk a kérdésről, miniszteri tanács ülések is szóltak már a jelenlegi kihívásokról, amelyek követhetik a jelen válságot. A WHO globális szinten koordinálja az együttműködést. Azonban az is fontos, hogy az Európai Uniós szinten lévő tevékenységek is egybeessenek a WHO ajánlásaival. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós koordináció és felkészültség sokkal jobb lett az elmúlt évek során, azonban mindig lehet jobb. A cseh elnökség alatt volt egy miniszteri tanácsülés április 30-án. Ezt a megbeszélést folytatjuk. A már említett júliusi Jönköpingi tanácsülésen, informális tanácsülésen az influenzáról volt szó, és sokan támogatták azt, hogy az ősszel fogadjunk el közös stratégiát Éppen ezért szeretnénk október 12-én egy külön miniszteri tanácsülést egybe hívni, hogy megtárgyaljuk az influenza helyzetét. És a tanács következtetéseit is szeretnénk ez alkalommal elfogadni. A az elnökség újra aktiválta a járványügyi kérdéssel foglalkozó csoportot, annak a az érdekében, hogy az influenzát több szempontból vizsgáljuk meg. Az őszi munka a következőkre fog összpontosítani. Az oltóanyagokhoz való hozzáférhetőség, a, azon oltóanyagok eljutatása tagállamokba, amelyeknek nincsen szerződése a gyártókkal, globális szolidaritás, kommunikációs, tájékoztatási ügyek, ezen kívül a dolog multiszektorális jelenté, jelentőségének kidomborítása. A bizottság nagyon intenzíven foglalkozik az influenza problematikával, és szeptember közepére várható a közleménye. Már most elmondhatjuk, hogy ez nagyon fontos lesz eh, a tanács már említett baráti csoportja számára is, eh, amely előkészíti az október 12-i ülést is. Több fórumon is szeretnénk tárgyalni erről a kérdésről az ősz során, és eh, remélem, hogy az önök segítségére is számíthatok. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a bizottság júliusban benyújtott egy javaslatot a szezonális influenza elleni védőoltásokról is. A javaslat azt tartalmazza, hogy a tagállamok hozanak létre cselekvési terveket, melynek célja az, hogy a 65 évesnél idősebbek 75%-át oltsák be a szezonális influenza ellen. A svéd elnökség mindenképpen tárgyalásokat kezdeményez a tanácsban a javaslat érdekében. Azonban most más kérdésekről is szeretnék szólni. Az egyik ilyen fontos kérdés az alkohol. Ahogy tudják, Svédország már 2001-ben az akkori soros elnöksége során eh, szorgalmazta azt, hogy az Európai Unió belül csökkentsük az alkohol negatív hatásait. Az Európai Unió közös stratégiát is eh, fogadott el ebben a tekintetben, eh, most pedig szeretnénk folytatni ezt a munkát, és itt is számítunk segítségükre. Az ősszel a svéd elnökség a Sankó főigazgatósággal egy globális szintű szakértői konferenciát szeretne szervezni, és reméljük, hogy a tanács az alkohol és az egészségügy összefüggéseiről is következtetéseket fogad el decemberben azt várjuk el ettől, hogy a következtetések a fiatalok és az alkohol kapcsolatára koncentrálnak, az alkohol piacra viteléről, illetve az alkohol negatív hatásaiból. A globális, a világkonferencián pedig szeretnénk szólni azon összefüggésekről, melyek az alkohol, a szegénység és a fertőző betegségek terjedése között láthatók a fejlődő országokban és a feltövekvő országokban. Ezt a konferenciát a WHO-val szervezzük meg. Szeretnék arra is utalni, hogy szeptember 9-én lesz egy konferencia, melynek címe az alkohol és a terhes nők. Egy Másik fontos terület a kábítószer. Remélem, hogy ősszel a tanács ezen a területen is következtetéseket fogad el. Itt szeretnénk tárgyalni a kábítószer ellenes fellépésről, a hozzáférés kérdésről, kereskedelemről. A következő témám a dohányzás. Az Európai Uniós és a nemzeti cselek és nagyon fontos ezen a területen, hogy elérjük a dohányzás visszaszorítását. Szeretnénk elérni a dohányfüstmentes környezetet. A bizottság már július elején is írt erről, és reméljük, hogy a decemberi tanácsülésen előre lépünk ebben a tekintetben. Következő témám az egészséges és emberi öregedés. Minden embernek joga van ahhoz, hogy egészségesen és méltóság teljesen töltse öregkorát. Ezt a témát a szociális minisztériumokkal is szeretnénk megtárgyalni, és reméljük, hogy ezen a téren is elfogadhatunk következtetéseket az össze. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselő urak, sokkal több kérdés van, amely megérdemli, hogy európai szinten foglalkozzunk vele. Azonban Svédországnak és a most következő triónak a feladata az, hogy néhány prioritással foglalkozzon. Most pedig köszönöm figyelmüket, és várom a vitát. Köszönjük szépen a két miniszternek. Valóban úgy van, hogy az egészségügy minden embert érdekel. Nyilván itt a szakbizottságon belül is nagy érdeklődésre találtatott. És most nagyjából 45 percünk van a kérdésekre, ha meg akarjuk hallgatni a válaszokat is. 20 körüli jelentkezőket számláltam, úgyhogy egy perc, öt másodpercre tudom megadni a szót. Szolidáris leszek mindenkivel, és a kalapáccsal oda csapok, ha túllépnek az időn. Péter Líz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak és a miniszterasszonynak is. Részemről egy pár megjegyzés. Az egészségügyi témák jelentősége egyre inkább nő, ez pár éve már megfigyelhető, itt a szakbizottságon belül is. Eglund miniszter úr felé három megjegyzés. A betegek jogai. Ez nagyszerű, mert prioritás lesz az önök programjában, de a módosító indítványainkat a parlament részéről szeretném kérni, hogy tekintsék át újra, mert a tanácsi szövegben van egy pár hiányos szakasz, dacára annak, hogy mi elfogadtuk a saját módosítóinkat. Kicsit kritikus kérdésekről van itt szó. A voucher területén, hogy az emberek, betegek jogaikat tartjuk szem előtt, akkor ezt a területet is szem előtt zászlónkra kell tűznünk. A másik kétséges és kérdéses terület, amit úgy tűnik önök nem is nagyon akarnak kezelni, és úgy tűnik, hogy a tanács is egy kicsit úgy lerázza ezt magáról, de a független tájékoztatás a betegek részére nagyon fontos lenne, nem csak az iparról, ipar részéről érkező tájékoztatás. A 13-as, 14-es és 15-ös javaslatoknak több időt kellene szentelniük, ugyanis a bizottság végre valahára felvette az általunk elfogadott gondolatokat. Egy rövid megjegyzést azzal kapcsolatban, amit Lársan asszony mondott ne legyünk sem gondatlanok, sem pedig ne manőverezzük magunkat bele pánikba, amikor az új típusú influenzáról beszélünk, ugye a gyerekek vonatkozásában, de a gyerekek speciális igényeit igenis tartsuk szem előtt. Dagmar. Rövid leszek nagyon távirati stílusban. Sajnálom, de nem tetszett annyira a prezentáció, mert a határon átnyúló egészségügyi ellátás is alapjog. Nem egészen értettem azt sem, hogy itt a szolgáltatásokat hogyan kategorizálják, hiszen ha ez egy katalógusban szerepel, akkor mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban nyújtják. Úgyhogy ahol nincs probléma, ott ne teremtsünk. Aztán a biztonsági és a minőségi követelmények a határon átnyúló egészségügyi ellátások eh, tekintetében nézzék meg pontosan, hogy az egyes tagállamokban mit nyújtanak, mert a biztonság és a minőség tekintetében nagyon nagyok a különbségek. Ne tűzzék túl magasra a lécet, de a betegek problémáival igenis eh, foglalkozzanak. Péter Líze kollégám itt éppen már beszélt az egyik eh, szívügyemről, nem minden tagállamban létezik például kezelési mód egyes betegségekre. Azt kell mondanom, hogy skandalom volna, ha a tanács kihagyna bizonyos egészségügyi kapcsolatos területeket, gondolok itt a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra és reklámokra. A csomagolásban szereplő információ nem kielégítő. Ez rossz tájékoztatás, és magára hagyja a betegeket. Ha önök nem karolják föl ezt a témát, akkor a betegek szervez, szervezett közösségei fel fognak lépni, mert angol nyelvű honlapokkal nem fognak elboldogulni a betegek. Úgyhogy ezt tűzik az ásztaljukra ezt a fontos kérdést. Elnök, köszönjük szépen. Pavanova asszony következik. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm mind a két miniszternek a beszédét. Úgy tűnik, hogy nagyon ambiciózus a programjuk. Ennek örülök, mert úgy tűnik, hogy nagyon sok dolgunk lesz majd a közegészségügyi csomag ö, körül, ami az előző időszakban nem volt jellemző. Remélem, hogy a bizottság is az korábbiaknál többet tölt majd a közös, közegészségügyi kérdésekkel.

Az a kérdésem, hogy a betegek jogairól még mit kívánnak elmondani, hiszen itt az országok közötti biztonságról szóló különbségekről is szó van. Tehát, hogy az egyes országok egészségügyi szolgáltatásainak minősége nem és biztonsága nem egyforma. Van európai kartája is a betegjogoknak, vannak olyan országok, ahol van erről szóló jog, más országokban pedig inkább csak ilyen előfeltételezésekkel operálnak. Tehát erről szeretnénk többet hallani. Aztán beszélt arról is, hogy a profilaktikus ügyekben milyen megelőző intézkedések vannak. A, az ez év végén megjelenő jelentés előtt még mit mit tud mondani a különböző tagországok között létező különbségekről, mit tudunk ezzel kezdeni, és a hatáskörökkel. A, aztán a másik kérdésben az ipar értékei és a ipar érdekei és a nyilvánosság érdekei közötti egyensúly megteremtés a legfontosabb kérdés. Erről mondjanak még többet. Köszönöm az elnök, mondja az elnök. Köszönöm a minisztereknek, itt vagyok, köszönöm a minisztereknek a nagyon jó beszámolót a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásról a parlament sokat vitázott, különösen a, az előzetes engedélyezés körül követ, kapcsolatos követelményekről. A parlament ö, ezeknek a követelményeknek a rugalmasságát javította, és egy nagyon konstruktív második olvasati javaslatot terjesztettünk be. Szeretném tudni, hogy ezt a megnövelt rugalmasságot a tanács milyen mértékben támogatja, tehát az előzetes engedélyezés rugalmasságáról van szó. Köszönöm. Köszönöm, röviden szólt, nagyon helyes. Marina Janakudakis a következő felszólaló. Elnézést, hiba, nem, nem szeretnék mégsem szólni. Akkor most Anna Rosbach következik. Köszönöm, elnök úr. Heglund úrnak lenne, és Lásson asszonynak is lenne kérdés sem. Először Heglund úr, a betegekről szól, beteg jogokról szóló irányelvvel kapcsolatban. Nagyon sok Dán, olyan Dán van, aki különösen fogorvoshoz Svédországba szeret járni. És ez a rák elleni kezelésekre is vonatkozik. A kérdésem az lenne, hogy ezek a, ez, ez, ez a növekedés a páciensek számában vajon hatással volt-e a svéd páciensek kezelésére? És hogyha volt, akkor van-e arról adat, hogy például há, mennyivel növekedett meg a munkaórák száma? a svéd egészségügybe, hiszen el tudjuk képzelni, hogy mi történik majd akkor, hogyha egész Európában mindenki elkezd utazni és külföldön kezelteti magát. Lásson asszonynak az idősek egészségéről kapcsolatban. Van-e egy olyan tevékenységi katalógus az idősek számára, például kulturális vagy sporttéren, európai szinten? Vannak olyan európai országok, ahol vannak ilyen katalógusok, és hogyha van ilyen, akkor lehetne erről összehasonlító statisztikát készíteni, hogy a többi ország is tanulhasson ezektől az országoktól. Köszönöm. François Grosztett asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. A svéd szociális ügyi miniszternek kell azt mondanom, hogy nem győzött meg, amikor a határon átnyúló egészségügyi kérdésekről beszélt, és egy kicsit tartok attól, hogy a soros elnökség alatt nem fog történni semmit. Pedig nem szabad neveztegetni az időnk cikket. A parlament azt kéri, hogy az Európai Bíróság határozatának megfelelően járjunk el az egészségügyben, mentesen kapják meg a betegek a szolgáltatásokat, az ellátásokat, méghozzá a legmagasabb minőségűeket. Azokat, akiknek fájdalmaik vannak, betegek, nekik szeretnénk segíteni. Aztán ami az ütemezést illeti. Az Európai Parlament nagyon oda fog figyelni arra, hogy mit eh, javasolnak. A hamisított eh, gyógyszerekkel kapcsolatban mindannyian egyetértünk abban, hogy ez eh, bűncselekménynek számít, és ez ellen fel kell lépnünk. De szeretnénk, hogy a szándékon túl azért tetteket is láthatunk majd. Az időseket illetően június 22-én a miniszterek tanácsa elfogadott két javaslatot, az Alzheimer-kór és az egyéb degeneratív betegségek megelőzésére, visszaszorítására. Több milliós nagyságrendben ismerünk ilyen betegeket, és 20 éven belül meg fog duplázódni, akár 15 millióan is lehetnek az Alzheimeresek. Ezért egy sokkal jobban koordinált munkát kell biztosítanunk a kutatás és a gyógyítás között. A svéd elnökségnek, tehát van -e ezzel kapcsolatban bármiféle programja, hogy itt előrehaladás történjen? Westland asszony. Köszönöm. Örülök, hogy eh, itt vannak ma is a svéd miniszterek, és az egyik onnan származik, onnan én. Lenne egy kérdésem először Jöran Heglundhöz, és amit hallottam, nem volt valami túlságosan ambiciózus itt a betegek jogainak tekintetében, hiszen a parlamentben van egy nagy kisebbség, ez ellen és a, parlam, a tanácsban pedig egy többség. Tehát nem tudom, hogy mikor érhetjük el ezt, hogy megfelelő tájékoztatási jogot kapjanak a paciensek. De ezen kívül az a benyomásom támad, hogy mintha nem is akarnának itt megállapodást elérni. A második kérdésem Máriához szólna. Hallottuk itt a anyagok az információ tekintetében lévő koordinációról. Az ECDC képviselője, igazgatója Jakab asszony itt járt tegnap, és teljesen mást magyarázott el nekünk, mint amit a svédek otthon mondanak. Tehát azt mondta, hogy amikor az egészségeseket beoltották, az után olthatják majd be csak a kockázati csoportokat. Tehát, hogy igazából októberben kerül sor az egészségesek beoltására, és utána sokkal később a rizikós csoportokra. Tehát milyen az együttműködés a svéd elnökség és az európai ügynökség között. Tehát teljesen más információt kapunk az LCDC e részéről, mint a svéd kormány részéről. Köszönöm. Thank you. Christopher Fjellner. Köszönöm, Christopher Fjellner. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kedves minisztereknek is, hogy eljöttek. Visszatérnék a gyógyszer információ kérdésére. Tegnap Ferhoigen biztossal is szóltunk erről. És azt is látjuk, hogy a tanács nem igazán akar a kérdéssel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a bizottságunk többsége úgy gondolja, hogy rendben van az, hogy a másik két kérdést prioritálják, de szerintem a beteg tájékoztatást sem szabad itt elhalasztani addig, amíg piros hó esik. Tehát erre a kérdésre is figyelni kell. Nyolc éve vitázunk erről a dologról, és még mindig nem tartunk sehol. Remélem, hogy valamilyen sikert azért elérünk a svéd elnökség alatt, de szeretnék utalni arra, hogy a tanács csak nagyon nehéz konstruktívan együttműködni így, egyszerűen nem tudjuk, hogy a tanács mivel indokolja ezt a tatojázást, hogy nem tudja megállapítani, hogy hol van a határ a reklám és az információk Nem tudja megállapítani, hogy hol van a határ a komoly és nem komoly információ között az interneten. Tehát szerintem tudnunk kellene pontosan már, szerintem nincs tovább időnk, hogy várjunk erre az ügyre. És Maria Larson is megegyezte, hogy a dohányzás prioritás. Tehát nem tudom, hogy például a tubák is ide tartozik-e. Ja, danke, ich darf an der Stelle... Köszönöm szépen. Hát úgy gondolom, hogy a svájci parlament delegációt köszöntöm ezen a ponton az NV szakbizottságban. Dann hat das Wort Glenis Wilmot. Glenis Wilmot kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és a minisztereknek is köszönöm a prezentációt. Nagyon fontos kérdéseket vetettek föl, amelyen közösen kell dolgoznunk, de hagyj koncentráljak az Alzheimer kórra. Maria Larson miniszterasszony vetette ezt föl. Ezekről és más degeneratív betegségekről tudunk, és egész Európában sújtja az öregek ö, csoportját. Nem csak a betegek számára, hanem a hozzátartozóknak, a családok számára is nagyon nagy terhet jelent ez, lelki és anyagi szempontból is. A bizottság júliusban elfogadott egy javaslatot, amiről tudnak, hallottak róla és itt a lényeg az volna, hogy a kutatási programokat összehangolják az egyes tagállamok. Mint a legtöbb egészségügyi kérdéssel megtörténik, tudjuk jól, hogy itt a koordináció valóban fontos lenne. Ez egy nagyon égetően sürgős kérdés, de a kérdésem az, hogy hogyan biztosítja a svéd elnökség az, hogy itt valóban előrehaladás történjen. Köszönjük szépen. Frederik Lisz. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésemet már föltették, úgyhogy annyit mondanék csak, hogy egy nyilatkozatot várnánk a tekintetben, hogy az Alzheimer-korban megbetegedettek kérdésében milyen előrelépések haladnak, hiszen prioritások megfogalmazásra kerültek, mindezeket megvalósítani nyilván nehéz. Az Alzheimer-kor kezelése nem csak prioritás, hanem megkerülhetetlen probléma. Ezt szerettem volna aláhúzni és kiemelni. Ami pedig Eglund miniszter úr prezentációját illeti, tudomásul veszem mindazt, amit eddig ezen a területen előrehaladásként elkönyvelhetünk. Gondolok itt egészen speciálisan a szerv adományozásra. Spanyolország tulajdonképpen éltanuló, úgyhogy nagyon helyes az, hogy együtt kívánnak működni a spanyol elnökséggel. Aztán a ritkább betegségek. Grosztett asszonyra nézek, hiszen az egyik veszőparipája ez a terület, és másokkal is együtt dolgozott ebben a kérdésben. Ezek a betegségek azért ritkák, mert csak mondjuk tízezerből 5-6 esetről tudunk, de azért ez sem kevés. És pontosan ezért fontos mind a betegek kezelése szintjén, mind pedig a tudomány szintjén a jobb összehangolt munkát biztosítani. Áprilisban már megnyilatkoztunk ebben a témában, de szerettem volna önöktől is hallani, hogy önök hogyan kívánnak bennünket támogatni a munkákban, és ezeket a prioritásokat hogyan kívánják megvalósítani. Rivázi asszony. Monsieur le Président, euh, Madame et Monsieur le... Elnök úr, és tisztelt miniszterek! Szeretnék visszatérni a gyógyszerekhez és a betegtájékoztatás kérdéséhez. Például a H1N1-es influenza. Az oltóanyagokról milyen tájékoztatást kapunk? Nem tudjuk egyszerűen, hogy mi, milyen anyagok vannak az oltóanyagokban. Hogy mondhatjuk azt, hogy a termelők, a gyártóknak kell nekünk elmondani, hogy milyen anyagok vannak benne. Tudjuk, hogy alumínium és más olyan mérgező anyagok vannak az oltóanyagokban, amelyek allergének, amelyek Alzheimer-t is okozhatnak, formaldehid van ezekben az anyagokban. Te, és tegnap Jakab Zsuzsanától nem kaptunk erre vonatkozóan választ. Tudjuk, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok között. Azt mondjuk, hogy olcsunk, rengeteg oltóanyag van, és tömegesen olcsunk, ugyanakkor vannak kockázati csoportok, mint a terhesek, a krónikus betegségben szenvedők, stb. És akkor Jakab asszony tegnap elmondja, hogy nem őket fogjuk először beoltani, mert még a klinikai következményére, klinikai vizsgálatok még nincsenek elvégezve tehát majd talán november végén kerül sor ezekre a dolgokra. Tehát egyáltalán hiányzik a betegek objektív tájékoztatása. Svédországban kérdezném már, hogy például ki felelős a mellékhatásokért? A farmakológiai laboratóriumok? Más helyeken, például az Egyesült Államokban a laboratóriumok nem vállalják a felelősséget az oltóanyagok mellékhatásaiért. Ők a felelősségek, ők, ők a felelősek vagy a kormányok? Vagy hogy van ez? Roszláv Mikolosics a következő hozzászóló. Jó reggelt, köszönöm szépen. Elnök úr a szót. Tisztelt miniszter urak! Megpróbálok rövid lenni. Szeretnék gratulálni Rivázi kollégámnak, hiszen ő felvetette azt a kérdést, pontosan azt a kérdést, amit én is szerettem volna a, az oltóanyaggal kapcsolatban föltenni, tehát a HN, H1N1 és a szezonális influenza oltóanyagával kapcsolatban. Nagyon fontos és nagyon releváns kérdés, ki vállalja a felelősséget? A gyógyszergyártó vállalatok? Vagy az állam vállalja a felelősséget ezekért az oltóanyagokért? A soros elnökség ebben a témában tud-e nekünk útmutatást nyújtani? Engem azon kívül nagyon érdekel a szervadományozási irányelv, ezt is nagyon alaposan át kell gondolnunk. Én orvos vagyok, egészségügyben dolgozom, és nagyon fontos, hogy ezen a területen is fejlődéshez, fejlődés érjünk el, hogy azoknak, akiknek szüksége van szervátültetésre, azoknak biztosítsuk a megfelelő kezelést. Nagyon örülök annak a ténynek, hogy a svéd elnökség a kábítószerekre is hangsúlyt kíván helyezni. Az új tagállamokban van egy olyan tendencia, hogy rendkívül súlyos, pusztító hatású kábítószerek használata növekszik, és ez tönkreteszi a fiatal, fiatalok életét, különösen az új tagállamokban nagy ez a probléma, és ezzel kapcsolatban különösen szeretnénk stratégiát hallani. Köszönöm szépen a szót, mondja Péter Le képviselő. Az Európai Unióban mindent megteszünk az eredmények elérése érdekében a rák elleni, beteg, rák elleni küzdelemben. És ennek egy, a sikerek egyik feltétele az, hogy korán felfedezzük a betegséget. Az elmúlt években a hepatitis B-vel kapcsolatos eh, májrák előfordulása emelkedőben van. A kérdésem az lenne, hogy a svéd elnökség szándékozik-e a rák, a májrák kérdését a rák szűrésről szóló tanácsi ajánlás körébe belefoglalni. Az alkoholellenes küzdelem szintén fontos, és ez kapcsolódik a, a májrákkal kapcsolatos ajánlásokhoz is, úgyhogy szeretném, ha véleményét elmondaná erről. Edith Estrella. Köszönöm szépen. A határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szeretnék szólni. Alá szeretném húzni az előzetes engedélyezés fontosságát. Nem csak a betegség, betegekre vonatkozó megfelelő biztosítékokat, biztosításokat kell megteremtenünk, hanem a minden tagállamban meg kell teremteni az univerzális egészségügyi ellátást. A parlament ezt alá is húzta az erről szóló jelentésében. A másik kérdésem az oltóanyagokkal kapcsolatos. Szeretném felhívni a figyelmüket olyan hírekre, amelyek mostanában keringenek, és amelyeket nem, cávolt, nem cáfoltak még meg. Ezek arra vonatkoznak, hogy lehet, hogy nagyon káros mellékhatásai lehetnek az oltanyagoknak még egészséges emberekre is. A polgáraink szeretnék tudni, hogy nem ö, veszélyes-e e tulajdonképpen a az oltó, oltás beadása, mint magának az influenzának az elkapása. Az elnökség hogy tudja garantálni az oltóanyag biztonságát? Ahogy hallottuk, a megfelelő szükséges klinikai vizsgálatokat nem volt idő elvégezni. Végül pedig szeretném elismerni az elnökség azon igyekezetét, hogy az alkoholt, és különösen a, a fiatal emberek alkoholfogyasztását napirendjére tűzte. Ez nagyon fontos és becsülendő törekvés. Köszönöm, Corinne Lipás. Merci, Monsieur le Président. Je serai très rapide parce que Michel Rivaud... Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Michel már feltett a kérdés mely részét. Én úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes dolog az, hogy kijelentjük, hogy nincsen közösségi információ a H1N1 oltóanyagokról. Tehát szerintem Fontos az, hogy meglegyen a koordináció, és nem jó dolog az, veszélyes dolog az, hogy az EU-ban, az OECD-ben, a tagállamok esetében más és más információk vannak. Tehát honnan lehet a reális információt beszerezni? Tehát veszély van, azonban az is veszélyes, hogy hogyan informáljuk a közvéleményt. Ez nagyon fontos kérdés, és teljes mértékben prioritást kell ennek a kérdésnek adni. Én úgy gondolom, hogy ha nincsen közös információs politikánk, akkor az veszélyes. Szerintem ez mindenképpen egy prioritás, és nagyon-nagyon nyugtalanít. Köszönöm. Krisztina Gutierrez Cortines. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr két kérdés nyugtalanít engem. A betegek mobilitása, természetesen támogatom ezt az irányelvet, és a parlament is támogatja. A tanács még mindig nem jelentheti ki, hogy nem akarja ezt az irányelvet. És mi történik, hogyha a svéd elnökség alatt nem fogadják el? nekünk Spanyolországban ez egy politikailag nagyon lényeges kérdés. Úgy gondolom, hogy erről a kérdésről már régóta tárgyalunk az Európai Parlamentben, és szerintem erről már nekünk nem kell tovább vitáznunk. Kulcskérdés a költségek kérdése. Tehát vannak, és kik lesznek azok, akik végezetül is ki fogják majd fizetni a számlát a végén? nem lehet, hogy igazából ne tisztázzuk, hogy ki fizeti ki a végén a cehet. Most akkor áttérnék az influenzára, a következő témámra. Az influenza pillanatnyilag még nem tömegjárvány. Azonban a diagnosztika is problémás nem csak Spanyolországban, hanem Európában is. Tehát szerintem még eh, nem megoldott az a kérdés, hogy hogyan eh, észlelhetjük gyorsan a az influenzát. Tehát eh, mit lehet annak érdekében, mit lehetne annak érdekében tenni, hogy jobban diagnosztizálható legyen az influenza? de todo el proceso. Tehát komolyan el kell gondolkozunk azon, hogy mit szeretnénk tenni. Újra át kell gondolni a diagnosztika kérdését, és erről nem szóltunk eleget. Richard Zéber. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ein funktionierendes... Köszönöm. A működő egészségügyi ellátás azt is jelenti, hogy a költségeket is határokon átlépő módon viselik a biztosítók. Egy e, probléma azonban az, hogy a fejlett egészségügyel rendelkező országoknál óriási kínlevőségek vannak. Tehát, hogyha egy beteget másik országban kezelnek, akkor a biztosítónak gyorsabban kellene a pénz átutalásokat is intézni. Tehát pillanatnyilag voucheres rendszer van, előzetes engedélyeztetési rendszer van. A svéd elnökség gondolom, hogy szeretné ezt a dolgot egyszerűsíteni. Egy utolsó megjegyzésem is lenne, ez az alkoholhoz fűződik tudjuk, hogy főleg a fiatalokat érinti ez a probléma. Főleg a fejlett országokban isznak sokat a fiatalok, ez pedig komoly szociális következményekkel is jár. Nem várhatunk robusztusabb intézkedéseket a svéd elnökségtől? Gilles Pagnot. Quelques mots euh, après un certain nombre de nos... Köszönöm szépen. Nos, hát a kollégák a H1N1 influenzával kapcsolatosan már beszéltek előttem. Szeretném elmondani, hogy a WTO egyik illetékése pár héttel ezelőtt elmondta, hogy mire is van szükség a megelőzésben. Nos, hát politikai vezetőkre van szükség, egy jó megelőzési stratégiára, egy tervre, és azt gondolom, hogy ebben a kontextusban önökre is nagy feladat hárul a következő hat hónapban. Az irányítást magukra kell vállalniuk. Az a szerep, ez a vezető szerep, ez nyilván erre az új típusú influenzára is vonatkozik, de egyéb egészségügyi kérdések vonatkozásában is helytálló. Gondolok itt az oltóanyagoknak a mellékhatásaira, de az oltóanyagoknak a dózisára is itt valaki 30%-ról beszélt, és a WHO a WHO illetékes illetékese szerint ugye 6,5 milliárd ember esetében a 30 százalék hát nem annyira jó arány Elmondta ön is, hogy csak egy bizonyos arány lesz majd érintett, de a halálesetek száma azért elég ijesztő. A fiatalok, akik egyébként egészségesek, mégis áldozatul eshetnek esetlegesen ettől az új típusú informa- influenzától is, e-, ezért több tájékozásra van szükség, ezt kérjük öntől. Krisztegász. Köszönöm. Miniszter asszony, a pandémiával kapcsolatos kérdéseket ismerjük, és hát most olyanokat kérdezünk, amire nem biztos, hogy tud válaszolni. Mégis beszélt ön arról, hogy akik még nem kértek a tagállamok közül a gyártóktól oltóanyagot, azok utána hogyan is fogják megkapni az oltóanyagot, mert lehet, hogy amikor túl nagy igény keletkezik, akkor nem lesz elegendő oltóanyag. A tanács mit kíván tenni annak érdekében, hogy elegendő mértékben hozzáférhetőek legyenek az oltóanyagok, hiszen ez nagyon nagy kihívás, amivel meg kell birkózniuk a következő hónapokban. Larson asszony, a népegészségügyi, közegészségügyi és időskorúakért felelős minisztériumával is komoly kérdésekkel foglalkozik, hiszen egyre nagyobb az idősek aránya, és rájuk való tekintettel jól olvasható, egyszerűen megfogalmazott élelmiszer címkékről gondoskodjanak, és az idősek képzése az egészségügy és az élelmiszerek tekintetében is nagyon lényeges lenne. Az alkoholról már esett szó, ezt felkívánják karolni, ezt a területet ez a fogalom hangzott el, hogyha konkrétan az alkollal való visszaélésről van szó, akkor nyilván egy hajóban evezünk, de hogyha csak arról van szó, hogy valaki megiszik egy jó pohár bort az ebédjéhez, azt gondolom, hogy ez az európai étkezési kultúrához hozzátartozik, ezért ez nem mosható össze az alkollal való visszaéléssel. És itt tegyünk különbséget. Köszönöm. Végezetül Ceci Márkákis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, azért kértem szót a listán, mert bejelentette, hogy a betegtájékoztatási projektet nem kívánják tovább nyomon követni. És azt kell mondanom, hogy ezt egyszerűen nem értem, és protestálok is ez ellen, és önhöz szólok személyesen. Ön szószólója ennek a rendszernek. És nem hinném, hogy nem a mostani idő lenne a legalkalmasabb hogy azt, amit Svédországból exportáltunk az európai rendszerre, akkor nem, a, nem pont a svédek lennének azok, akiknek ezt a programot most tovább kellene vinniük. Tegnap volt egy találkozóm, és, annak, és ebben azt hallottam, hogy a svéd kormány támogatja ezt az elképzelést. Itt itt a szakbizottságban van egy jelentéstevő, egy svéd jelentéstevő, és azt kell mondanom, hogy egy olyan munka, amit tíz éve folytatunk, és azt kell mondanom, hogy végre svéd szintre emeltük ezt a rendszert, akkor meg kell teremteni a többséget annak érdekében, hogy ez elfogadásra kerülhessen. Úgyhogy kérem önt, hogy a tanácson belül kompromisszumokat kössön, próbáljon hidakat verni, annak érdekében, hogy itt sikert könyvelhessünk el. Mert nem lenne jó, hogy 2009-ben azt kelljen mondanunk, hogy nem kívánjuk a tájékoztatott, a felelős és cselekvőképes beteget. Nem etikai problémáról van itt szó. Itt az egészségügyi rendszereknek, a biztosítóknak a problémájáról van szó, akik nem akarnak körültekintő és felvilágosult betegeket. Ez a probléma. Úgyhogy erre várok választ. Das war ein Marathon an äh, Fragen und Kommentaren. Sie sehen, wie viel Kompetenz hier im Ausschuss ist. Köszönjük szépen, hogy azért nagyon kompetens emberek ülnek itt a szakbizottságban, ezt mutatják a kérdések is, úgyhogy átadom a két miniszternek a szót a válaszokra, parancsoljon. Ugyanolyan sorrendben. Szomike! Köszönöm szépen! Rengeteg kérdést kaptam, és néhány válaszunk is lesz. Remélem, hogy ezek a válaszok kompatibilisek lesznek. Egy kicsit csoportosítanám a kérdéseket. Tehát sokan eh, a betegek mobilitására kérdeznek rá, ez az én szakterületem. Egy másik csoport a gyógyszerkérdéssel foglalkozik, eh, és eh, egy következő pedig a szervadományozásról. Most akkor megkísérelném, hogy gyorsan válaszoljak a kérdésekre. A betegek mobilitásának a kérdését száman felvetetik, én is felvetettem, nagyon fontos kérdés. A svéd elnökségnek semmi más ambíciója nincsen, mint hogy ezt a kérdést az ősszel végig tárgyaljuk. De rengeteg érvet hallunk a tagállamokból, hogy problémáik vannak ezzel. És meg kell találnunk azt a középutat, amelyen többséget érhetünk el. És ezzel a kompromisszummal majd visszatérhetünk a parlamentre. Tehát mindenképpen többséget kell elérnünk, és ez pedig az elnökség feladata. Van, meg kell találnunk az egyensúlyt, a betegek jogai között, és másrészt a nemzeti érdekek között. Tehát eh, egyrészt ott vannak a betegek jogai, másrészt ott van minden államnak a kötelezettsége, hogy egészségügyi ellátást adjon a polgárainak. Számos kérdés vonatkozott erre, és igyekszem ezeket meg is válaszolni. Tehát a voucheres, a kuponos rendszerről is eh, hallottunk. Tehát az azt jelenti, hogy benyújt egy papírt a beteg, és nem kell fizetnie. Ez jobb rendszer, hiszen nem csak azok kapnak egészségügyi ellátást, akinek sok pénze van, hanem az is, akinek nem. Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt meg kell tárgyalnunk. Ezzel a kérdésre intenzíven fogunk foglalkozni. Olyan kérdések is felmerültek, amely az előzetes engedélyezésre vonatkoznak. Ez számunkra is nagyon lényeges, és meg kell állapodnunk ebben. Természetesen összefügg ez azzal, hogy a betegek máshol is kapjanak egészségügyi ellátást. A kérdés feltevők egy része frusztrációnak adott hangot. És természetesen ezt értjük. Az én szerepem az, hogy ezt a kérdést az elnökségünk alatt alaposan megtárgyaljuk. Természetesen segítségre lett szükségünk, de természetesen többséget kell elérnünk a tanácsban, különben nem jutunk előbbre. A gyógyszer kérdésekben az a helyzet, hogy itt három részre osztjuk ezt a csomagot. Pillanatnyilag a tanácsban nincsenek meg annak az előfeltételei, hogy a svéd elnökség alatt a betegtájékoztatási kérdésben előre jussunk. Nem tudunk elérni a következő fél év alatt többséget. Éppen ezért a másik két része szeretnénk foglalkozni, arra szeretnénk koncentrálni, amelyek szintén fontosak. A tájékoztatási rész nagyon fontos, de megalapítottuk, hogy nem tudunk vele foglalkozni az ősszel a tanácsban lévő helyzet miatt. Éppen ezért olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek szintén problémásak, és számos országnak problémája van a tájékoztatással, tehát ezek részben demokratikus problémák, ezek részben alkotmányos problémák, és ezeket nem lehet megoldani egy fél év alatt. Tehát tisztázni kell a helyzetet annak érdekében, hogy előbbre jussunk. Tehát más utat kell találnunk, hogy előbbre jussunk. most uh, itt a különleges gyógyszerek. Tehát ezek a különleges gyógyszerek különleges ritka betegségekre vonatkoznak. Vannak tanácsi ajánlások a ritka betegségekre való gyógyszerek tekintetében, és itt is több együttműködésre, több koordinációra van szükség. Tehát például az adatbázisok esetében jó lenne, hogyha könnyebb lenne információhoz jutni a határokon átnyúló módon. De még nem jött el az idő, hogy tovább lépjünk. Ami a ritka betegségekre vonatkozik, Svédország tett egy kísérleti projektre vonatkozó kezdeményezést, főleg ami a különleges gyógyszerekre, a ritka gyógyszerekre vonatkozik, Stockholmban július 29-én volt egy gyógyszerészeti konferencia, és ott megállapodtunk, hogy egy kísérleti projektet kezdeményezünk, hogy adatokat, információkat gyűjtsünk be ilyen különleges, ritka gyógyszerekről. Ősszel a projektről még tárgyalunk is, tehát minden kinek megvan az a joga, hogy a lehető legjobb ellátást kapja, és Európában elég sokan szenvednek ritka betegségek. És éppen ezért szükséges, hogy az Európai Unión belül határokon átnyúló módon próbáljuk leküzdeni ezeket a betegségeket. Nézzük csak, hogy milyen kérdések vannak itt. Igen, az oltóanyagokra, majd Maria Larson, elnézést. Igen. Igen, a szerv adományozás. Itt szoros az együttműködés a spanyol kollégáinkkal, és szeretnénk magas szinten megoldani ezt a kérdést. Tehát, hogyha az állampolgárok készek arra, hogy a szerveiket felajánlják, akkor ezt lehetővé kell tenni. A spanyol elnökség folytatja majd a témát. Itt főleg arról van szó, hogy megbízható módokat találjunk a szervadományozásra. Tudjuk, hogy számos ország dolgozik ezen a területen, tehát bizonyos országban magas szintre jutott el ez, tehát könnyítsük meg a donorok dolgát, de mindenképpen európai szinten is többet tehetünk ezért. Itt a biztonságról van szó, a bizalomról, hogy hogyan tudjuk emberek életét megmenteni. Köszönöm szépen! Interesse. Köszönöm az érdeklődésüket, és rengeteg izgalmas kérdést kaptam. Tehát örülök, hogy eljöttem. Néhány választ is megpróbálok majd adni. Én is megpróbáltam csoportosítani a kérdéseket. Nagyon sok kérdés vonatkozott eh, például az influenzára. Először is szeretném elmondani, hogy öregedő társadalomban élünk. A demografikus változások minden egyes EU-s tagállamot érintenek. Hiszen ez, ez fantasztikus, hiszen azt jelenti, hogy a jólét növekedett, és ennek örülnünk kell. Természetesen azt is látnunk kell, hogy az idősek nagy része egészséges, aktív, és arról is gondoskodnunk kell, hogy a munkaerőpiacon is tovább maradjanak, hiszen ott is szükség van rájuk, és az egészségnek is jót tesz a munka. De késznek kell lennünk arra, hogy ellássuk az időseket, akik erre rászorulnak. Nagyon sok időst érint a demencia, az Alzheimer. Az idősek ellátása elsősorban nemzeti felelősség, ez nyilvánvaló. De meg vagyok győződve arról, hogy nagy mértékben profitálhatunk az együttműködésből hiszen ez a recept eddig is bevált. Örülök, hogy jó volt az együttműködés a Trojkán belül. A kor, korábbi elnökségekkel is foglalkoztunk az idősek helyzetével. Ezek a kérdések az Európai Unió napirendjén is szerepelnek. A svéd elnökség alatt az a célunk, hogy az idősebbek témáját valahogy tartósabban az EU napirendjére tűzzük. Tehát, hogy folyamatosan foglalkozzon ezzel a kérdéssel az Európai Unió. Ennek eh, természetesen kihatása van az egészségügyre. Nagyon fontos, hogy eh, egészségesek legyenek az idősek. Szeretnénk eh, tanácsi végkövetkeztetéseket elérni decemberben, de természetesen a szeptemberi szakértői konferencia iránymutatóira is szükségünk van. Szerintem nagyon fontos az, hogy eh, ez a kérdés eh, folyamatosan jelen legyen az Európai Unió politikájában. Nagyon fontos az eszmecsere, nagyon fontos, eh, hogy megtudjuk, hogy a tagállamokban mi történik az idősek tekintetében. Na most áttérek az influenzára. Ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon komolyan veszünk, és komolyan kell vennünk, és itt igazából az idő ellen dolgozunk. Egy miniszteri tanácsot is összehívtunk az influenza miatt, amelyen áttekintettük az eddigi eredményeket. Egy biztos, nem várhatunk a decemberi tanácsülésig a dolgokat azonnal el kell kezdenünk. Nagyon fontos elmondani azt is, hogy uh, itt is tagállami konferenciáról van szó. Az ECDC minden ország felkészültségét ellenőrizte, és tanácsokat adott, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni a készültséget. Azonban ez egy olyan terület, ahol az együttműködés egyértelműen hozzáadott értéket jelent. A nemzetközi szinten a WHO vezető, a WHO koordinálja, és a WHO ajánlásait természetesen európai szinten is figyelembe kell vennünk. Tehát tágtere van az együttműködésnek. Amit hallottunk a tagállamok részéről az az, hogy megvan az akarat arra, hogy együttműködjünk. Ez pedig újabb stratégiát jelent, amelyet október 12-én a tagállamok el is fogadhatnak az ülésen. A napirenden lévő kérdésekről szóltam a bevezetőmben, de például itt kommunikációs, tájékoztatási kérdésekről is van szó, és uh, itt uh, nagyon jó, hogy az ECDC például itt Brüsszelben is a liftben plakátokon informál minket, hogy hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen. Tehát ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet a tájékoztatást hatékonyan megoldani. A globális szolidaritás is jelentős ebben a tekintetben. Hogyan reagáljunk, hogyha nincs elég oltóanyag? Itt közös kereskedelemről is van szó, tehát hogy hogyan juttassuk el az oltóanyagokat olyan országba, ahol nincsenek. Vannak természetesen jogi nehézségek is. Azonban azok a kérdések, amelyekkel a bizottság foglalkozik, alapvető jelentőségűek. Intenzív módon jól együtt kell működnünk most a bizottsággal. Ami most az oltóanyagokra, az oltóanyagok biztonságra vonatkozik, arról elmondhatom, hogy nagyon jó biztonsági rendszerek léteznek ebben a tekintetben. És a EMEA, az orvosi ügynökség is bevezetett ellenőrző rendszereket. Tehát amikor az oltóanyagokat elkészítették, törzskönyvezték, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek biztonságosak. De meg kell várnunk, amíg engedélyezik, törzskönyvezik a gyógyszereket. Ez nagyon fontos. Természetesen az ajánlásokat is betartjuk. A gyermekek számára szánt oltó anyagok esetében a három éves az a határ, de eddig három év volt a határ, de most hat hónapig lejjebb mehetünk, tehát hat hónapos gyermeket is lehet már oltani, de természetesen ez is egy ajánlás, és nekünk meg követünk el az ajánlásokat. Természetesen az is fontos, hogy a nemzeti hatóságok aktív módon működjenek együtt az ECDC-vel és a WHO-val a kommunikációs különbségek bármikor jelentkezhetnek. Tehát hallottam, hogy mit mondtak tegnap itt az ECDC részéről. Nekem is új volt az információ, tehát mást hallottam én is az ECDC részéről, mint amit otthon hallottam. Az biztos, hogy mindenre nem tudunk előre választ adni. Tudnunk kell, hogy néhány válasz megvan, azonban néhány válasz később jön. De nagyon komolyan veszük ezt a kérdést, megpróbáljuk eh, ezt a kérdést elsődleges prioritásként kezelni, egy külön miniszteri tanácsülést is összehívtunk, hogy eh, európai szinten is elírjunk hozzáadott értéket. Ezen kívül roppant fontos az, hogy olcsuk be a lakosságot, ha megvan rá a lehetőségünk. Ami az alkoholra vonatkozik, Köszönöm a támogatásokat egy ilyen fontos kérdésben. Az európai lakosság igencsak sok alkoholt fogyaszt világméretekben is. Ez természetesen elgondolkoztat minket. Érdekes a miniszteri tanácsüléseken erről tárgyalni. Nagyon jó esélyek vannak arra, hogy az alkoholban mindenki közegészségügyi kérdést lásson főleg a fiatalok és az alkohol közötti kapcsolat aggasztó. Konferenciát eh, szeretnénk eh, szervezni, és reméljük, hogy a tanács következtetéseiben is erősebben fellépnek majd az alkohol ellen. Itt Antonia Pananova kérdezett rá arra, hogy a bizottság hogyan ítéli meg a egészség minőségét, tehát valószínűleg az elnökségünk alatt nem fogunk választ találni erre a kérdésre. Christopher Fielner a tubákolással is kapcsolatban rákérdezett, a tubák nem lesz a svéd elnökség prioritása. Köszönöm. Köszönöm a minisztereknek, a soros elnököknek, intenzíven fogunk foglalkozni a dolgokkal. A bizottságunk nevében is sok sikert kívánok önöknek, hiszen az emberek hozzáadott értéket várnak el Európáról. Most berekeztem az ülést, és szeptember 30-án ismét találkozunk. Hey. Thank you very much.